President. Ah, very nice. That was very impressive. Thank you. Igazán nagyszerű volt ez a bejelentés, akkor kezdjük is az egyperceseket. Mendez de Vigóval kezdjük. Köszönöm szépen. 2008. február 14-én, Valentin napján, az elnökség úgy döntött, hogy az intercsoportok, az intergupok már csak csütörtökön ülnek majd össze. Hát azóta próbálunk dűlőre jutni, de nem sikerült ezt a kérdést megoldani, és elnök úr az intergrupoknak egy arra megfelelő napon kellene ülésezniük. Mert hogyha nem tesznek így, akkor nem kapnak tolmácsolást, és egyszerűen lehetetlen összehívni a, az ülést. Én a szegénységgel foglalkozó intergrup nak vagyok a vezetője, de hát számos más képviselőtársunk is tagja vagy vezetője egy-egy ilyen intergrupnak, ezért kérem azt, hogy az elnökség ellenőrizze, hogy a február 14-i 2008-as döntés nem lehet-e visszavonni, és visszatérni a régebbi rendszerre. Szeretném kérni, hogy a parlament szuverén módon dönthessen a saját munkamódszeréről. Köszönöm, ezt szerettem volna elmondani. Kirillov úr. 85 Köszönöm szépen. Bulgária és Törökország közötti konfliktusnak ünnepeltük, illetve ennek az évfordulójáról emlékeztünk meg. 85. évfordulója volt az angorai egyezménynek. Nagyon sok embert érintett ez az egyezmény, elkobozták a, az értékeiket, és Törökország tulajdonképpen bevándorlónak tekinti a mai napig az érintett bolgárokat. 1926 óta van emigráns státuszok ezeknek az embereknek, amennyiben úgy kívánják, bírósághoz is fordulhatnak. A 2008-as ítélet igyekezett rendet teremteni, és hát nagyon fontos lenne a két ország közötti megfelelő kapcsolatrendezés is. Moltes gracias, señor president. Dear... Egy perc A te ágazatban világos a szimmetria a gazdák e, és e, a szétosztó ipar között. Ez a szimmetria, illetve az ingadozó árak növekedtek az elmúlt években, és e, ez bizonytalanságot jelent. Én támogatom az európai E, tejfelügyeleti ügynökség létrehozását azért, e, hogy az árak és a mennyiség között jobb e, összhang legyen. A bizottság határozza meg a piaci igényeket, és nagyon fontos, hogy rendszeres tanulmány szülessen az árakról hiszen ez a tejágazatot jelentősebb stabilitáshoz segítheti hozzá. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen. Mindig örülök annak, hogyha uh, görögül uh, van hozzászólás. a Rajna térségi uh, posta, illetve újság a következőkkel um, idézi a biztos, biztost. Nagyon fontos a Pozsony és Párizs közötti szakasz, a Stuttgart 21 ennek a, a, a fontos részét képezi. Ez igaz-e vagy nem? Balázs Péter azt mondta, hogy a pályaudvarok nemzeti ügyet képeznek, ami pedig ami a transeurópai hálózatot illeti, a pályaudvarok és az infrastruktúrák, a közös a az önkormányzati, regionális és nemzeti hatóságok saját finanszírozásából kell, hogy megvalósuljanak. Kalasz biztos, felszólítom arra, hogy sajtónyilatkozatban vagy e, erősítse meg a bizottság nyilatkozatát, és mondja el, hogy a Stuttgarti föld alatti pályaudvart nem társfinanszírozza az Európai Unió. Köszönöm szépen. Elnök úr, köszönöm a szót. Brüsszelben az ellenségeskedés a legfőbb szlogen. Ennek nyilvánvaló az oka. A stabilitási és növekedési programok egyszerűen megrabolják az európai polgárokat. Egyszerűen példátlan sztrájkokra került sor Görögországban, Spanyolországban és Franciaországban, ezen kívül Olaszországban és Portugáliában is voltak megmozdulások 24-én. A kérdésem az, hogy hány általános sztrájk lesz még, hány tüntetés, hány hangnak kell még tiltakoznia, hogy Brüsszelben eltöröljék ezt a megállapodást, és tiszteletbe tartsanak minket. A jelenlegi intézkedések szerintem csak ö, súlyosbítják a helyzetet, tovább is fel kell lépnünk, és mit akarunk itt elérni? Köszönöm szépen. A görög sajtóban olvasható volt, és a görög kormány is elmondta a pénzügyi krízisre vonatkozóan a véleményét. Nyilván való, hogy északról dokumentumok nélkül utaztak be Görögországba, és a Frontex igyekezett ezen ellen fellépni és ezeket az illegális bevándorlókat valahogy visszatartani, vagy mederbe terelni ezt a helyzetet, de a teljes határ mentén nem sikerült ezt kivitelezni, csak a tengeri határoknál, nem a szárazföldi határoknál. Ezért szinte már tarthatatlan a helyzet voltak fog, őrizetbevételek, de ez nem tartotta vissza tulajdonképpen a bevándorlást, a határátlépést, és most a szárazföldi határól a tengeri határa tevődött át. A parlamentnek döntenie kell az, arról, hogy legyen egy Frontex hivatala, hivatal a Törökország vonatkozásában, illetve

Köszönöm szépen, Svensson képviselő. Köszönöm, elnök úr. A éghajlati kérdések és a környezetvédelmi kérdések mindannyiunkat érintenek, és az Európai Uniónak természetesen vezető szerepet kell játszania az éghajlati változások elleni küzdelemben, és a környezeti szakértők azt mondják, hogy a szennyezés egyik legfontosabb forrása a rossz bányák, illetve például Afrikában is a fűtési források. Nagyon jó fűtési lehetőségek állnak már rendelkezésre, amelyek eh, környezetbarátabbak. És a jelentések azt mutatták, hogy két millió ember hal meg ideje korán, azért, mert ezeket a gázokat be eh, kell, hogy eh, lélegezze. Az Európai Uniónak az USA-val együtt konkrétan kellene megpróbálnia megmenteni a környezetet. Köszönöm szépen, Matula képviselő, egy percben parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Konkrét eh, lépések történtek eh, annak érdekében, hogy az Európai Unió energiállátási biztonságát javítsák a földgázszállítások eh, segítségével, azért, hogy egy újabb válság megelőzhető legyen. Itt Románia és Magyarország között az útvonalak megnyitásáról van szó, Európai Uniós támogatással. Ezek a beruházások sikerértékűek és példaértékűek a két ország együttműködésére is. Hogyha ezt európai szinten 2014-ig bővíteni szeretnénk, illetve a gázforrások bővítése, azt eredményezhetik, hogy energiaellátás szempontjából függetleníthetjük magunkat, az európai tagországok támogathatják egymást, olyan esetben, ha újabb gázválság merülne fel. Nagyon fontos, hogy az árak regionális szinten alakuljanak, hiszen nem pusztán egy szállítóval. Nagyon remélem, hogy ezek a gáz projektek a Nabukóhoz hasonlóan támogatást kapnak, illetve Azerbajdzsántól Romániáig támogatást élveznek majd a projektek. ki, képviselő egy percben parancsoljon. Kungs. Ez gribu pievērsu Köszönöm, elnök úr. Szeretném felhívni a figyelmét egy nagyon érdekes jelenségre a munkánk keretén belül. Csütörtökön szinte minden képviselő elutazik Strasbourgból olyan fél kettő körül. Ahogy mindannyian tudjuk, erre az időpontra időzítették a vonatot. Kérem, magyarázzák meg nekem, hogy miért van négy órakor délután emberi jogi kérdésekben szavazat. Miért tervezik a szavazatot, hogyha tudják nagyon jól, hogy a képviselők 95 része százaléka nem vesz részt ezen. Ez nem igazán értelmes dolog gondolom, hogy az én ö, felszállásomat se fogja senki hallani, és ez nagyon sajnálatos lesz. Președinte, într-un stat membru al... Köszönöm, elnök úr. Egy európai tagországban, Romániában a demokráciát megsértik. Ez pedig a kormánypárt teszi. A képviselőház szóvivője más képviselőkkel együtt azt mondta, hogy nem 90, hanem 170 szavazat érkezett be. Egy nagyon fontos törvényről szólt a szavazás, és ez a törvényjavaslat a nyugdíjakról, a nyugdíjkorhatár csökkentését irányozza elő, az esélyegyenlőség megteremtését a nők és férfiak között, illetve a nyugdíj kiszámításához használt szorzó megváltoztatásáról. A kormánypárt nem vett részt ezen a szavazáson, ezért kerülhetett sor erre a csalásra, hogyha az ellenzék és a sajtó nem tiltakoztak volna, akkor ezt a törvényt már a román elnök rég bejelentette volna. Köszönöm, Schmidt képviselő kapszolt. Swedish government. Elnök úr, ma a svéd kormány ö, Davidi Szárkóval kapcsolatban kap a határozatot. Ö, szólásszabadságát használta ugyanis egy újságíró. Az emberjogi ö, megállapodás értelmében minden egyes diplomáciai és jogi eszközt fel kell használni annak érdekében, hogy alapvető jogait ö, gyakorolhassa. Eritrea az egyik legszegényebb ország ö, a világon, és ö, függ az EU segélyektől. Azonnali ö, szabadon engedését ö, kell követelnünk ö, a pénzügyi segélyek ö, két cserében. Holnap ö, nem Kibum ide jön az Európai Parlamentbe, úgyhogy elnök úr, nagyon remélem, hogy az EU intézmények további nyomást gyakorolnak majd az eritriai elnökre, hogy megmentsük az újságíró életét. Köszönöm. Joe Higgins, yeah. Köszönöm. Higgins képviselő elnök úr, szeptemberben egy hetet töltöttem Kazaksztánban, az Európai Parlament eh, Egyesült Baloldal képviseletében Nazarbayev elnök totalitáriánus diktátori rendszert eh, valósított meg. Nagyon sok csoporttal találkoztunk, akik eh, a munkavállalók jogaiért álltak ki egy szörnyeteg kormányban, hatalmon, nagyon sok az a börtönben, szörnyű állapotok vannak, kínozzák az embereket és megverik őket. Szégyenletes az, hogy Kazaksztán az 2010-ben az EBSZ-ben um, elnökletet vállalhatott. Nazarbayev elnök szégyenletes módon nem vállalt felelősséget, és a jövő héten ellátogat az Európai Unióba, Buszák elnök, Barroso elnök fog vele találkozni és azért kapott meghívást, mert jelentős olaj és gáz projektek forognak kockán. Az emberi jogok helyzete nagyon súlyos, éppen ezért Nazarbayevnek igenis lépnie kell. Köszönöm. Köszönöm szépen egy percben. Köszönöm, elnök úr. Az elmúlt hetekben több mint 30 ember ö, kezdett ö, éjségsztrájkba a katonai rendszerrel szemben, mert még mindig ö, terrorista ellenes ö, törvények ö, vannak életben. Ennek ellenére ö, nem fogadták el ezt a témát sürgősségi témaként már nincs éjségsztrájk, de a tiltakozás okai még mindig fent állnak. Tavaly áprilisban is az előadó elismerte ezt ebben a témában. A Csillének a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet 169-es törvényét el kell, hogy fogadja, a konzultációhoz való jog vonatkozásában. És az EU-nak minden politikai eszközt fel kell használnia arra, hogy így is legyen. Köszönöm. Благодаря, господин председател. Имах намерение да взема отношение по предстоящата... A bolgár nemzetgyűlésben lesz egy vita nem sokára török csatlakozásra vonatkozó referendummal kapcsolatban. Kirillov urat hallgatva otthon tulajdonképpen azt kell mondanom, hogy felismerem ugyanazt, ami elhangzott saját hazámban. Hagy mondjam el, hogy azok az emberek, akiket kizártak, nem önszántukból hagyták el az országot, hanem egyszerűen kénytelenek voltak elhagyni akár a gyerekeiket, mert különben a törökök lemészárolták volna őket. Tudjuk jól, hogy az örménymészárálást is tagadja Törökország, pedig ott 50 ezer bolgárt mészároltak le, és 300 ezer bolgárt utasítottak ki. Éppen ezért én azt mondom, hogy ne engedjük Törökországot csatlakozni az Európai Unióhoz. Köszönjük szépen. Szkilákákész képviselő következik egy percben. Elnök úr, Jean-Claude Juncker tegnap azt mondta, hogy 2008-tól kezdődően azt hallottuk egyfolytában a görögöktől, hogy a megfelelő intézkedéseket foganatosítják, és hogy a krízis csak azért harapozott el, mert az eurónak nincs megfelelő szervezete. Több mint 500 millió eurót is meghaladott az a volumen, amely eredetileg sokkal alacsonyabbra volt taksálva a krízis tekintetében. De a kérdésem az, hogy a pénzügyminiszterek az eurozónában egyáltalán nem is ismerték a helyzet komolyságát. Hát az ECOFIN-nak megvan az intézményi felelőssége, viszont talán nem is a gyenge prognózis volt itt a legnagyobb gond, hanem az, hogy nem akarták elhinni a számokat. Én azt kérdezem, hogy a görög adófizetőknek nincs joga ismerni a pontos számokat? Sokkal függetlenebb szervezetre van szükség, akik a pénzügyi mutatókkal foglalkoznak, és ezeket a számokat meg tudják a görögök is. Rivellini képviselő következik. Köszönöm, Köszönöm elnök úr! Nagyon sok a nyomás az EU-kínai csúcsra, amely októberben került megrendezésre. A végső sajtótájékoztatót el napolták, és logisztikai okokra hivatkoztak. A Juan árfolyama úgy tűnik, hogy túlságosan alacsony. Az EU arra kérte a kínai vezetőket, hogy újraértékeljék a pénzüket, és állítsa le a nem legális kereskedelmet. Ez az alap feltétel, hogy Kínát ö, elfogadjuk, mint kereskedelmi ö, partnerként. Ö, a dollárral szemben 9,4 az értéke ennek a ö, valutának. Ez eléggé rossz hír, mert egyedül Európában nincsenek olyan mechanizmusok, amelyekkel ez befolyásolható lenne a kínai munkaerő olcsó, és protekcionista kereskedelmi politikát folytatnak. Egyszerűen nem lehet elé látni, hogy mi a helyzet az euró túlértékelésében. Elnök, nem vagyok fair a többi kollégával kapcsolatban, hogyha túl sokáig engedem önt beszélni. Kérek még egyszer mindenkit, hogy legyen szes betartani a rendelkezésére álló időt. Köszönöm. Domnule președinte, în contextul în care se pune... Köszönöm szépen, elnök úr, mondja Dáncella képviselő. Az élelmiszer szállítás és a helyi termelés előmozdítása és a piaci igényekhez való igazodás nagyon lényeges elemek. A juhús termesztés például helyi szinten kellene, hogy támogatást kapjon, és akkor nem kellene több száz, több ezer kilométert utaztatni ezt a húst. Románia az ötödik legnagyobb juhús termesztő ország, de az export is nagyon lényeges részét képzi a gazdaságunknak. Ezen tényezők figyelembevételével, illetve tekintettel arra is, hogy nagyon sok társadalmi, gazdasági torzulások következhetnek be, hogyha nem veszük figyelembe a tradíciókat. Azt várjuk a tanácsról és a bizottságtól, hogy támogassák megfelelő intézkedésekkel, hogy a juhús ne szoruljon továbbra is vissza az Európai Unióba. Köszönöm szépen, egy percben adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. 2008-ban éltük meg a legnagyobb élelmiszerválságot az egész világon. Különösen az afrikai éhínség volt meghatározó, de a legnagyobb gabona termelés valósult meg, és ez paradoxon. Mindez rámutat a nehézségekre. A nagy kereskedelmi cégek, a, amelyek a Nasdaqon és más tőzsdéken is részt vesznek, kereskedelmet eh, folytatnak az arab élelmiszerekkel, és ezzel eh, felhajtják az árakat. Ezzel egyidejűleg több millió ember éhezik. Egy ilyen ellenőrizetlen eh, folyamatot nem engedhetünk meg. Nagyon fontos, hogy Európa és nemzetközi szinten is legyen egy keret, amihez ezeknek a vállalkozásoknak tartaniuk kell magukat. Köszönöm, mondja az asszony, figu- mondja az elnök, figurédó asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Ma van az embercsempészet elleni világnap. Azt gondolom, hogy erre az ügyre jelentős hangsúlyt kell fektetnünk, és tovább kell lépnünk, mint a szép szavak megfogalmazására. Nagyon fontos, hogy változtassunk a helyzeten, hiszen több százezer embert érint ez a probléma az Európai Unióban. Az extrém szegénység és az éhínség alakítja ki ezt a jelenséget. Azt gondolom, hogy ez a legsúlyosabb formája a kapitalista kizsákmányolásnak és a neokolonializmusnak És igenis nagyon sok vezető európai nemzetnek van ebben felelőssége. Ma van az Európai Napja az embercsempészet elleni küzdelemnek. Azt gondolom, hogy globális intézkedések elfogadására van szükség, azért, hogy a neoliberális politikáknak véget vethessünk. Igenis döntően kell fellépnünk a makrogazdasági politikákban is, annak érdekében, hogy a fejlődésre összpontosíthassunk Köszönöm szépen. Obrigado. Kérjük Obermeier, gánylaptó. Obermeier úr következik. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 67 évvel azután, hogy Mussolini hatalma véget ér, de dél a fasiszta gondolkodásmód még mindig jelen van. pedig hát a jogtalanságra emlékezünk minden egyes nap Dél-Tirolban. Azt kell mondanom, hogy ez egyszerűen lehetetlen helyzet a 21. században. Frattini volt biztos, annak idején vizionált egy olyan törvényt, amelyel minden náci szimbólumot betiltott volna, akár csak arra is jó lett volna ez, hogy a, a náci emlékhelyeket is felszámoljuk. A bizottság Nak az lenne a dolga, hogy a kisebbségek jogai ellen nem szabad fellépni, és a Lisszaboni szerződés vonatkozó cikkelje is azt mondja ki, hogy ez legyen a modus vivendi. Védeni kell a, a kisebbségeket, és akár jogi úton is érvényesíteni kell ezt. Köszönjük szépen. Szikerszki úr következik. Köszönöm szépen. 2010 a a szegénység elleni év. Ez most már a 23. évfordulója a szegénység elleni harcnak. Ez egy ENSZ tematikus év. Nagyon sok rendezvény került megrendezésre a problémának a szemléltetésére. A szegénység elleni világnap arra hívja fel a figyelmet, hogy harcoljunk világszerte a szegénység ellen, és húzzuk alá, hogy ez az egyik prioritásunk. Jobban meg kell vizsgálnunk az okait is a szegénységnek itt Európán belül is. Ezért nagyon fontos az a program, hogy ingyenesen osszunk szét élelmiszert, valóban végrehajtásra kell, hogy kerüljen itt az Európai Unión belül. Ez a kezdeményezés 500 millió eurós volumenű, és azt gondolom, hogy nagyon fontos, hiszen a szegénységet valóban vissza kell szólítani. Mr. Gutierrez. Sergio. Sí, señor presidente. El día... Köszönöm szépen, elnök úr. Az emberkereskedelem elleni küzdelem nemzetközi világnapjának szociális célja is van, és ez szükségesé teszi azt, hogy politikusokként lépjünk fel. 90% a, a prostitúciónak kizsákmányolás eredménye. Éppen ezért mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy több ezer nő védjünk meg, és ez az Lisszaboni szerződés alapvető emberi jogi kartájában is rögzítésre kerül. Nem a legrégebbi fajta munkáról van szó, hanem egy olyan típusú munkáról, amelyet ki kell írtanunk. Spanyolországban a kereskedők megpróbálják a az integrációs intézkedéseket meg foganatosítani, de ez nem elég. Európának fel kell lépnie, és az emberkereskedelme elleni küzdelemben részt venni. Nagyon fontos a sajtókban a hirdetések számát is csökkenteni, illetve harmadik országokkal fontos megállapodásokat kialakítani, továbbra is az emberi jogok védelmért kiállnunk. Köszönöm. Az élelmiszerek vonatkozásában rendkívül fontos az Európai Unió feladata az élelmiszerláncban. Elnök úr, hölgyeim és uraim, azt hiszem nem vagyok egyetlen azok között, akik ezt támogatják. Dánia, Franciaország például betiltott olyan cumit, amit a tanulmányok alapján nem lehetett felhasználni. Elővigyázatosan kell fellépnünk. 125 genetikailag módosított növényről beszélünk, amelyeket be is tiltottak. A tanács további felvilágosítást kér 2008 óta bizonyos anyagok vonatkozásában. Én is azt kérem, hogy próbáljunk meg a parlamenten belül is jobban védeni állampolgárainkat az egészségünk forog kockán. Uh, Jó estét kívánok! Az üzenetem az Európai Parlament elnökének címzem Buzek elnök úrnak, hiszen néhány hónappal ezelőtt a román parlamentben látogatott a PDL kormány támogatta, illetve a takarékossági intézkedések is, amelyeket megkövetel ez a kormány. Ozek elnök úrnak szeretném elmondani, hogy egy hónapja Romániában nincs is parlament, nem létezik parlament. Nem hívnak össze üléseket, nem hoznak döntéseket, a nyugdíjtörvény elbukott, mint ahogyan az előttem szóló képviselőasszony már el is mondta. Trajan Basescu a miniszterelnök nem tart távolságot ezektől az intézkedésektől, hiszen az ő pártja támogatja a csalást, és úgy tűnik, hogy ez már-már mindennapos a parlamentben, Romániában. Amennyiben Buzek úr így ebben a formában is támogatná vajon a román kormányt, ismerve ezeket a tényeket? Köszönjük szépen! Vinyev úr következik. Köszönöm szépen. Azt gondolom, hogy az Európai Unió és mindannyian szeretnénk már túl lenni ezen a válságon. Vannak, akiknek sikerül, másoknak keményebb lépéseket kell tenni, mert jobban érintette őket. Az európai erős piac és egységes piac azt gondolom, hogy egy jó lépés arra, hogy védjük magunkat. Pakisztánnal az adómentes kereskedelem is nagy segítséget jelentene a válságban Pakisztán számára. Nem hinném, hogy ez a fajta rendelkezés például a textilipart veszélyeztetni Európában. Nagyon sokan kerestek meg engem a régióból, azzal, hogy segítsük őket. Pakisztán hozzáférése az európai piachoz csak Bulgáriát érintheti. Én azt gondolom, hogy a válságból nem úgy jutunk ki, hogy a Pakisztánnal adómentesen kereskedünk. Köszönöm szépen. A szociális és gazdasági helyzetre szeretnék utalni Romániában. A válság ellenes intézkedések a román kormány részéről nem hatékonyak és nem szociálisak. Az emberi, jogok el, e, emberi jogokat megsérti, különösen ami a képzést, egészséget életi, illetve egy emberhez méltó életet. Mik ezeknek az intézkedéseknek a következménye jelentős infláció, a bruttó hazai termék csökkenése, demonstrációk, amelyek korábban nem ismert méreteket öltöttek a tanárok, rendőrök, professzorok, illetve szakszervezetek mentek az utcákra. Ez pedig a román nép érdekei ellen való. Az Európai Bizottság rendelkezik eszközökkel, és mechanizmusokkal annak érdekében, hogy felügyelje a tagországi pénzügyi helyzeteket. Azt gondolom, hogy a bizottságnak eh, álláspontot kell kialakítania azokra az intézkedésekre vonatkozóan, amelyeket a, román kormány foganatosított, hiszen ezek megsértik az emberi jogokat. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr! Október 10-én tűzütött ki egy kompon, a Liszkón és el lehetett volna mindezt kerülni, szeptember 11-e után elsősorban a légiutasok biztonságára koncentráltunk, és más ö, utazási módokra nem. Pedig ö, ugyanilyen biztonsági intézkedéseket kellene máshol is bevezetni, és rendszeresen ellenőrizni kellene ezeket. Köszönöm. Mrs. Nevedalova. Thank you very much. Uh, Köszönöm szépen. Pozorovateľ Európskeho parlamentu na parlamentných voľbách. Az Európai Parlament eh, megfigyelő missziót küldött Kirgizisztánba. Nagyon sok politikai párttal, illetve az ideglenes elnökkel találkoztunk. Ebből kiderült az, hogy az ország a parlamenti demokrácia felé vezető úton van, Biskekben uh, újabb uh, názongások voltak, és uh, nemzetközi szervezetek megjegyzései ellenére történt mindez. A választások uh, nyugodt körülmények között zajlottak, a szociális standardok uh, sírálmasak ebben az országban, és uh, megint csak válaszút előtt áll az ország. Azt gondolom, hogy az Európai Unió és az Európai Parlament uh, sokkal inkább érdeklődést kéne, hogy mutasson a közép-ázsiai térség irányába. Azt gondolom, hogy erősítenünk kell a jelenlétet a térségben. Köszönöm. Now, last but not least. Most pedig végül, de nem utolsó sorban, Kalfin úr következik egy percben. Köszönöm, elnök úr. Szeretném felhívni a figyelmét egy-két, az önök figyelmét egy-két fontos dologra a cyberbiztonság vonatkozásában. A megelőzés sokkal hatékonyabb, mint a károk elhárítása. Ehhez viszont intézkedésekre van szükség. Először is a számítógépes biztonságnak dinamikusnak kell lennie. Előre kell látnunk a fenyegetéseket másodszorban az internettel kapcsolatos jogszabályoknak nem korlátoznia kell az információs technológia fejlődését. A továbbiakban horizontális koordinációra van szükség az internet biztonságával foglalkozó intézmények között. Végül pedig óriási nemzetközi együttműködési mechanizmusokat kell kiépítenünk. Szeretném, ha az Európai Unió az európai stratégia végrehajtásával kapcsolatban ragaszkodna ennek végrehajtásához. Minden nemzeti politikát is koordinálni kell ezen a területen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Kedves kollégák, következő napi rendi pontunk Kozsus úr jelentés az európai szabványosítás jövőjéről. Négy percre megadom neki a szót